Dear colleagues, uh, Kedves kollégák! Uh, a chairman and a, chair, and a lot of vice Nagyon sok alelnök úgy látszik, hogy eltűnt innen a teremből. Lehet, hogy nem a rendőröktől ijedtek meg, hanem másokból távoztak. Lehet, hogy olyan ajánlatot kaptak, amit nem tudtak elutasítani. A témánk a szervezet és súlyos nemzetközi bűnözése vonatkozó szakpolitikai ciklus, amely a legfontosabb bűnügyi fenyegetettségekkel hivatott megküzdeni. Most egy új ciklus kezdetén vagyunk, ez a 2013-as 17-es ciklus. Az Europol kiadott egy első helyzetértékelést a súlyos és szervezett bűnözésről. Erről fogunk most egy beszámolót hallani. Az Egyesült Királyságból, a Bel- és Igazságügyminisztériumból van a körünkben egy látogató csoport, és lehet, hogy az Egyesült Királyság még a végén az EU tagja marad, úgyhogy viselkedjünk rendesen. Ennyit a viccelődésről, és most forduljunk a komolyabb témáink felé. Először az Europol igazgatóját, Wayward urat fogjuk meg, Way Wright urat fogjuk Hallgatni, kb. 50 perces bevezetője van, és aztán Martin Powell, a Kozi társelnöke fog még 15 percet kapni, és aztán úgy látom, hogy egyelőre nincsenek itt képviselők, akik felszólalnának, de arra is lesz majd lehetőség. Tehát elszevérajt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Well, in spite of the apparent lack of interest in this... Úgy látom, hogy nem annyira izgatja a szakbizottság tagjait ez a téma. Ettől függetlenül én nagyon örülök, hogy eh, itt lehetek a mai napon, és eh, elővezethetem a súlyos és szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetettség elemzést, ami 2013-ra vonatkozik. Ez a legkomolyabb tanulmány, amit a bűnözés területén Európában eddig elvégeztek, és bevonták ennek a tanulmánynak az elvégzésébe a tudományos világ képviselőit, és olyan metodológiával dolgoztunk, hogy a leg jelentősebb fenyegetettségeket kétségen kívül meg tudjuk állapítani. A legfontosabb termékünk úgymond egy adatgyűjtésnek az eredménye. Több mint két éve dolgozunk ezen, és ez a több éves szakpolitikai ciklusnak és az egyik legfontosabb sarokköve, amit 2010-ben állítottak össze. Erről a diáról is látható, illetve egy kiadványból, amit a szokta adott ki ezen a héten egy részletes tanulmányt készítettünk, amelynek az eredménye néhány ajánlás a legfontosabb bűnügyi fenyegetettségekkel kapcsolatosan, amelyek fenyegetettséget jelentenek az Európai Unióban, nem fogom ezeket most felolvasni. A Bel- és Igazságügyi Tanács a következő hetekben dolgozik ezeken az ajánlásokon, és ezekből stratégiai prioritásokat fog kidolgozni a következő évekre nézve a súlyos és szervezett bűnözés elleni harc keretében. Ezeket az ajánlásokat hogyan dolgoztuk, ki, illetve következtetéseket? A helyzetértékelésünkben figyelembe vettük azokat az értékeléseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy egyre dinamikusabb és komplexebb jelenség a szervezett bűnözés, és az Európai Unió biztonsága és jóléte szempontjából fontos fenyegetettséget jelent a, töv, a jövőben is, és hozzájárult ehhez a, a gazdasági válság továbbgyűrűzése, illetve a fekete piac bővülése. Ez hatással van arra, hogy az Európai Unió mennyire képes kilábalni a válságból, 2600 szervezett bűnzői csoportot azonosítottunk, amelyek az Európai Unióban is aktívak. A globalizáció hatással van a társadalomra és a, az üzleti közösségre is, és ez új bűnelkövetési formáknak adott lehetőséget, akár a kábítószer kereskedelem területén, vagy más területeken, az internet felhasználásával, illetve a gazdasági válság teremtette körülmények között is új lehetőségeket tárnak fel a szervezett bűnözői csoportok, amelyek általában nemzetközi csoportok folyamatosan változó társulásait jelentik. Nem annyira nagy maffia jellegű szervezetekről van szó, hanem kisebb csoportok hálózatairól, amelyek rugalmasabban, különböző ágazatokban és különböző országokban működnek párhuzamosan. Például termékhamisítás területén, vagy új pszichoaktív területek területén, a kábítószer piacon, illetve az online csalások és a nagy értékű áfa csalások területén, mint az úgynevezett emtek csalások. Csökkent a fogyasztói kereslet, ezért ez új lehetőségeket adott különböző szervezetbűnözői csoportoknak, különösen azoknak, akik arra koncentrálnak olyan termékekre, amelyek például hamisított termékek, és ezzel kihasználják a fogyasztói erőcsökkenését. Röviden elemezném az alapelveket, illetve a legfontosabb bűnügyi ágazatokat vagy területeket. Talán a legjelentősebb a kábítószer kereskedelem területe, ez körülbelül 30%-a az egész problémakörnek. A csempészet az EU-ba és az EU-ból dinamikus továbbra is és azt is látjuk, hogy a fogyasztók egyre inkább többféle droghoz fordulnak, nem csak egyféle kábítószerhez, és így a kábítószer kereskedő csoportok is próbálnak ennek a kívánalomnak megfelelni, és egyre többféle áruval kereskednek párhuzamosan. A heroin kereslet némileg csökken, de egyre diversifikálják az útvonalakat Afganisztánból, Afrikán keresztül, Észak-Afrikán keresztül. A kokain továbbra is az egyik legnépszerűbb fogyasztói drog, és a kolumbiai csoportok már nem annyira aktívak, a mexikói drogkartelek egyre nagyobb teret nyernek, és egyre inkább uralják a piacot. Még nem olyan nagy számokban működnek Európában, de úgy látjuk, hogy ez egy agasztó trend. Ami a kannabiszt illeti, továbbra is nagyon nagy a kereslet, és az Európai Unión belül és kívül is egyre nagyobb mértékben termelik ezt a kábítószert, és a szintetikus drogok területén van a legnagyobb bővülés, különösen az új pszichoaktív anyagok területén, és a különböző jogszabály jogszabály, joghézagokat ki tudják használni a szervezetek, és az internetet is felhasználják ezeknek a terjesztésére, és természetesen időbe telik, amíg feltárjuk a helyzetet egy új termék tekintetében, és gyakran úgy népszerűsítik ezeket a termékeket, hogy nem is tudatosul a felhasználóban, hogy kábítószerről van szó, és ennek súlyos következménye lehet. Aztán előfordul, hogy új néven, egy kicsit más összetételben próbálják értékesíteni online ezeket a termékeket. Ezt 2012-ben nagyon nagy mértékben tapasztaltuk. Illegális bevándorlás. A globális és regionális gazdasági különbségek továbbra is teret adnak a bevándorlásnak az Európai Unió felé. Az Európai Unió továbbra is vonzó célpont, és a tagállamok között is nagy a migráció, hiszen a munkanélküliség vagy a szociális ellátásokhoz való hozzáférés különböző mértékben teszi vonzóvá különböző országokat embercsempészet is kapcsolódik ehhez a jelenséghez, és ez bővül is. A legtöbb illegális bevándorló a célországban, az árnyékgazdaságban eh, talál munkát, és eh, arra kényszerül, hogy a, az embercsempészeknek a, eh, a tartozását úgymond megfizesse. Azután a szexuális és a munka, a szexuális kihasználás és a kényszer munkára kényszerítés is egy jelenlévő jelenség. A szociális biztonsági rendszerek és az ellátórendszereket is egyre inkább megcélozzák az embercsempészek. Néhány csoport millió eurós nyereséget szerez abból, hogy bizonyos országokban és joghatóságok alatt járó szociális segélyeket beszedeti az illegális bevándorlókkal. Azután az egészségügyi és biztonsági termékek hamisítása is súlyos károkat okoz a fogyasztók számára, és sok haláleset is történt ezzel kapcsolatosan. Több mint 50 halálesetet okozott a szennyezett alkohol 2012-ben a Cseh köztársaságban egy adott esetben, de a hamisított termékek több milliárd eurós adókiesést és illetékkiesést is jelenthetnek, illetve sértik a vállalkozások profitját és torzítják a piacot, a piaci versenyt, és ez azért érdekes a bűnözők számára, mert egyre nagyobb a kereslet az olcsó áruk iránt a hamisított termékek kereskedelme viszonylag kis kockázattal jár. A társadalom is viszonylag jól tolerálja ezeket, különösebben a luxuscikkek esetében, de az élelmiszerek, gyógyszerek, egészségügyi termékek esetében a legaggasztóbb ez a jelenség, és ráadásul ezeknek az értékesített mennyisége egyre bővül. A szervezett csoportok szinte minden tagállamban követnek el vagyonelleni bűncselekményeket, fémlopás, autólopás bűncselekményét, és azok a csoportok, amelyek ezeket a bűncselekményeket követik el, nagyon mobilisak, több országban, több tagállamban működnek egyszerre, ezért a rendőrségnek nagyon feladják a leckét. Ennek nagy a gazdasági hatása a piaci versenyre például torzító hatással jár. Aztán a csalások problémája. Ez kapcsolódik a gazdasági válság fejleményeihez is. Ennek három fő, fő tényezője van. Az egyik a nyereség ígérete kiskockázattal, illetve az feltárás valószínűtlensége, és tömegmarketing csalások és eh, jutalékiadó, jövedékiadó és eh, egyéb adócsalások is kapcsolódnak ehhez, például áfacsalás, és az eh, antik árukkal való kereskedelemben is jelentős a csalások mértéke. Nagy értékű árukkal is kereskednek ilyen módon, például mobiltelefonokkal és elektronikai cikkekkel, kikerülve az áfa kötelezettséget. Ez több milliárd eurós adókiesést okoz évente a tagállamoknak. Aztán a jövedéki adóra vonatkozó csalások az üzemanyagra, alkoholra és dohányárukra vonatkozólag több milliárdos mennyiségben foglaltak le a tagállamokban például dohányárut pénzmosás. Ez sokféle súlyos és szervezetbűnözési formához kapcsolódik. A szervezetbűnözői csoportok nagy része professzionális pénzmosó is, amelyek ezt a szolgáltatást másoknak is nyújtják. Az interneten nyújtanak különböző pénzügyi struktúrákat és szolgáltatásokat a bűnözői csoportok számára a pénzmosás területén. Az internetes bűnözésnek a mértéke és a hatása is növekszik. Elsősorban pénzügyi csalásokról van itt szó, és az Európai Bizottság által elvégzett felmérés szerint 8% már találkozott ezzel a jelenséggel, 12% pedig internetes csalás áldozata volt már életében. Van egyfajta digitális föld alatti közösség. Ez egyfajta átmeneti folyamat, egy átállás másféle elkövetési módokra, kihasználva különböző technikai ismereteket, az internetes gyermekpornográfia, szexuális visszaélések is egyre nagyobb mértéket öltenek. Az online környezetek, amelyeket a gyermekek szívesen használnak, szintén platformot jelentenek a szexuális bűnelkövetők számára, mint a Twitter vagy a Facebook. Moving on to payment card fraud, highly dynamic area again. Ez az anonim internetes tevékenység lehetősége miatt is lényeges és előfordulhat. És a mobil fizetésekkel kapcsolatos csalások is fontos területet jelentenek. És itt is láthatjuk, hogy folyamatosan változnak az elkövetési módok, megpróbálják különböző módokon kihasználni a mobil fizetéseknek a gyors terjedését, illetve az érintés nélküli fizetési módszereket és eszközöket, ezek is új lehetőséget adnak a bűnözőknek a bűnelkövetésre. Azután a hulladék feldolgozáshoz is kapcsolódnak elkövetési formák, a tagállamok próbálják csökkenteni a feldolgozási formák költségét. Általában Afrikába vagy Ázsiába szállítják el a hulladékot, és nyilván ezen a területen a veszélyes hulladék jelenti a legfontosabb veszélyt. A következtetések. A legtöbb elkövetési forma már korábban is a látókörünkben volt, de ezeknek a tevékenységnek a folyamatos jellege és maguknak a csoportoknak a folyamatos jelenléte súlyos aggályt jelent. Több mint 3000 csoport aktív ezen a területen, és ezek súlyos fenyegetettséget jelentenek az állampolgárok és a vállalkozások számára. Egyre inkább rugalmasak, alkalmazkodóak, nagyon innovatívak ezek a szervezetek, és a felderítést is nagyon nehézé teszi ez a rendőrségek számára és új lehetőségeket kapnak különösen a gazdasági válság miatt ezek a csoportok a nyerességtermelése. Nem csak a gazdasági válság, hanem különböző társadalmi jelenségek is hozzájárulnak a bűnözés terjedéséhez, az infrastruktúra, a fejlődő technológiák, az internet fejlődése, illetve a joghézagok. A jelentésben külön fejezetet szenteltünk ezeknek a tényezőknek, amelyek elősegítik a bűnözők működését, és a következő időszakban szeretnénk értelmezni és elemezni ezeket a jelentéseket, ezeket az új lehetőségeket, amelyeket a bűnözők ki tudnak használni ezen a területen. A Kuzi elnöke, kollégám beszél majd arról, hogy az EU szakpolitikai ciklus összefüggésében mit jelent ez a beszámoló. Itt vannak az adatok és a dátumok, amelyek alkalmával a különböző tanácsi formációk foglalkoznak a következtetéseinkkel, és ezen az utolsó dián pedig döntéshozók számára gondoltuk át a következtetéseket az Európai bűnöldözés szempontjából. Először is úgy gondoljuk, hogy a szervezett bűnözés nagy fenyegetettség a társadalom számára, ezért fontos, hogy prioritásként kezeljük. Nagyon széles körű hatással van az állampolgárok életére, és egyre inkább diverzifikálódik, és mértékében is növekszik. Azt találtuk, hogy körülbelül egy negyede az állampolgároknak agasztónak tartja a szervezett bűnözés terjedését, különösen az internetes bűnözés tekintetében. Tehát ez valós aggály az EU-ban. És azt is tudjuk, hogy a bel- és igazságügyi területre nagyon alacsony költségvetési forrás került különítésre, és ez is nagy kihívást jelent ezen a területen. Minden esetre továbbra is azt gondolom, hogy prioritásnak kell ennek a témának maradnia, egységes megközelítése van szükség a tagállamok között. Többször elmondtam már az előadásomban, hogy a gazdaságra vonatkozólag is közvetlen következtetéseket vonhatunk le, különösen a fekete piac bővülése tekintetében. Ezért szakpolitikai szempontból is össze kell kapcsolni a szervezett bűnözés elleni harcot, illetve a gazdaság növekedésére tett előfeszítéseinket. Az internet szabályozása, hogy ezt hogyan lehet megtenni, szükség van erre egyáltalán, ez már a napi renden van. Ez a kérdés jó ideje, és nem is könnyű választ adni rá. Bűnözési szempontból bizonyítottnak látjuk, hogy az internet nyitott és anonim környezete nagyon nagy lehetőséget ad a bűnözők számára. Pénzügyi és pszichológiai szempontból nagyon nagy hatással van ez, és növekvő hatással az állampolgárok életére. Az administratív és technikai lehetőségek szempontjából, ha például meg vizsgáljuk, hogy a budapesti konvenció egyezmény csak tíz évvel ezelőtt került aláírásra, és azóta is jelentősen bővült ennek a problémának a köre. Végül pedig a nemzetközi együttműködés dimenziója. A bűnözői viselkedés változik, egyre inkább nem országokra koncentrálódnak ezek a szervezetek, tehát nem egyetlen országban, nem egyetlen etnikai bázisra épülnek ezek a csoportok. Nagyon gyors ez a változás. Vannak olyan csoportok, amelyek több mint 60 nemzetiséget tömörítenek, több mint 35 országban működnek, kifejezetten nemzetközi módon szerveződnek és működnek ezek a szervezetek, és ezért nemzetközi szinten is kell fellépni a jelenlétük ellen. Ezért ez szükségessé teszi a szorosabb együttműködést az Európai Unióban a problémára választ adva. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Volt olyan érdekes sort, amit hallottunk. Mielőtt megnyitom az eszmecserét, még szeretném megadni a szót eh, Martin eh, Paulnek, aki a Kózi elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívtak, és szólhatok itt a Kózi nevében a szakbizottsághoz. Martin Palnek hívnak, és um, Dublinban uh, dolgozom. Az ír soros elnökség alatt töltöm be a Kózi uh, elnöki tisztjét. Rövid tájékoztatást szeretnék adni a Kóziról, mit csinál, mi a munkája a Kózinak, és hogyan kapcsolódik a szakpolitikai ciklushoz. Ahogy az elnök is elmondta, egy új szakpolitikai ciklus kezdetén vagyunk, és ezért nagyon aktuális, hogy ma erről itt beszéljünk. 2013 már negyedik év, amikor a Kózi működik, egy tanácsi határozat 2010 februárjában hozta létre a kózét, ezt megelőzően a szerződés 71. cikke alapján működött már egy ilyen belbiztonsági csoport. A tagállamok képviselőinek magas szintű csoportja, ez egy tanácsi munkacsoport. Az a szerepe, hogy segítse, erősítse az operatív együttműködést az EU tagállamok között a belső biztonság területén. Ez egy nagyon átfogó biztonsági koncepcióként értelmezendő. Nincs jogalkotó funkciója a kozinak, a feladata az, hogy javuljon az együttműködés azon a tagállamok, illetve intézmények között, amelyeknek feladata a szervezet és más ős bűnözés elleni küzdelem. A COZI-t Brüsszelben egy támogató csoport is segíti, egy szakértői csoport. Az Európai Unió több ügynöksége, így az Európol és a Kozihoz tartozik, a Frontex, a CEPOL többek között, szintén olyan ügynökségek, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak a kózi munkájához, és a napirenden, sokszor szerepelnek a velük kapcsolatos napirendi pontok. Más ügynökségek, mint az OLAF, az a kábítószerellenes ügyvötség, ügynökség, illetve a közös kutatási központ, valamint az alapjogi ügynökség is sokszor szerepel a üléseinkre meghívott szervezetek között. Elnökségenként általában két-három ülést tartunk, tehát egy évben kb. ötöt, Sokszor együtt a közös együttesüléseket tartunk a Stratégiai Biztonsági Bizottsággal. Februárban volt egy ülésünk, következő áprilisban lesz, és utána júniusban, még az ír elnökség alatt. A mali események januárban Algériában, a terrortámadás, a túlszejtés, szerepelt a Kózi február 28-i ülésének a napirendjén, megvitattuk az afrikai helyzetet, és a februári illetve március elejé bel- miniszteri ülésen is szó volt ezekről a kérdésekről. Mi a mandátum a kozinak, és mi a feladata? Biztosítani kell az eh, hatékony eh, eh, igazgatási együttműködést, határőrség, vámügyek, vámszervek és minden a belső biztonsághoz tartozók között az operatív együttműködés eh, tartozik a tanács munkájában a eh, szerződés 226. cikke alapján a szolidaritási záradék. Hamarosan elkészül elkészíti a COZI az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek számára a következő jelentését, ha majd ezt a tanács is jóvá hagyja. Ez az előző három, azaz a lengyel, dán és ciprusi elnökség alatti munkánkat foglalja össze, és 2012 vége előtt fogjuk ezt benyújtani. Hogyan kapcsolódunk a szakpolitikai ciklushoz? Több területen is a módszertan meghatározása, az első, azután a szakpolitikai ciklus tesztelése, milyen tanulságunkat lehet levonni, és a mostani szakaszban, amikor egy új szakpolitikai ciklus indul, ehhez is kapcsolódik a munkánk. Az első körben meg kell említeni a fenyegetés értékeléseket, ezt az Európa igazgatója nagyon részletesen beszélt. Következő szakasz a szakpolitikák kialakítása, ebben részt vesz a kozi is, a következtetések készítésével. Következő a végrehajtás, az implementálás szakasza, az Európola és más ügynökségekkel együtt a tagállamok vesznek részt a végrehajtásban. És végül az értékelés, amiből feltételezhetően kialakul majd a következő szakpolitikai ciklus, és bizonyos hangsúlyváltásokra is sor kerülhet terület. A 2011-es okta alapján a tanács különböző prioritásokat határozott meg, ide tartozik például a nyugat-balkáni eredetű bűnözés, azután általában a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, és így tovább. Nyugat-Afrika, Nyugat-Balkán fontos bűnözői központok, amelyek eh, fenyegetést jelentenek az Európai Unió számára. Többféle bűncselekmény jelenség és foglalkozunk, illegális migráció, emberkereskedelem, kábítószerek, kiberbűnözés, eh, ezeket eh, egyébként az Európol igazgatója is felsorolta. Ezek számunkra is nyilvánvalóan nagyon fontos tényezők. Vannak horizontális szempontok is. A különböző területeken is vannak a bűnözést megkönnyítő faktorok, amelyekkel szintén foglalkozunk. A kozi működéséhez tartozik az, hogy a tagállamok vegyenek részt, és tulajdonképpen mozgatórulként működjenek a prioritások meghatározásában tag, bizonyos tagállamok és az ügynökségek vesznek részt ezekben a programokban, és a cél az, hogy egy adott területen előrehaladás történjen. A prioritásokat ezután stratégiai célokká és operatív cselekvési tervekké alakítjuk át. Ezért ide konkrét fellépések tartoznak, amelyek eredményeket hoznak. Kozi következő ülésén, amit az Európa igazgatója elmondott, azzal fogunk tulajdonképpen foglalkozni meghatározzuk, hogy mik a fő fenyegetettségek, veszélyek és tanácsi következtetéseket fogunk megfogalmazni. A szokta módszertana, amiről röviden szólt az igazgató úr, 2012-ben már a e, kózi elé került. Itt megnéztük, hogy mik az elvárások a e, súlyos és szerveződés fenyegetettség elemzés kapcsán, és a kózi egy jelentést kell, hogy elkészítsen. A, tulajdonképpen elmondjuk, hogy a, mit várunk el a szoktától, milyen eredményt várunk el, és milyen konklúziók e, kerülhetnek ki ebből a folyamat végén. Ide tartozik az is, hogy a bűnözéssel kapcsolatos prioritásokat a tagállamok, az ügynökségek és a tanács határozzák meg, melyik azok a területek, amelynek a legtöbb, legnagyobb figyelmet kell szentelni. Monitorozás. A Dán elnökség alatt a korábbi szakpolitikai ciklus értékelésére került sor, és gyakorlatilag Kózi is ezt a feladatot tölti be. Az előrehaladás nyomon követése az operatív cselekvési tervekben történik, bizonyos inputokat adnak a nemzeti koordinátorok és az Európol is. A közös bizottság is készít munkadokumentumokat, és mindig a következő szakpolitikai ciklusnak adnak tápot ezek az értékelések. Általánosságban azt éreztük, hogy ennek a szakpolitikai ciklusnak hatalmas a hozzáadott értéke. Meghatároztuk, hogy a súlyos és szervezetbűnözés elleni küzdelemben mik a fő hangsúlyok, hogyan lehet elérni, megvalósítani a prioritásokat, milyen fellépésekkel, és világosan látni kell, hogy ebben az Európolnak kulcsfontosságú szerepe van. Meghatároztuk, hogy hol lehet jobb eredményeket elérni, ha javítjuk a fellépéseket, és aktivizáljuk a tagállamokat, hiszen a tagállamok részvétele kulcsfontosságú az eredmény szempontjából. A tagállamok érzik a legjobban, hogy melyik azok az igazi bűnözés típusok, amelyekkel a legtöbbet kell foglalkozni. Különböző rendezvényeket, konferenciákat is szervezünk. A szakpolitikai ciklus részvevőinek a tudatosságát is növelni kell a tagállamokkal kapcsolatban fontos az, hogy jobban megismerjék a szakpolitikai ciklust az emberek, akik részt vesznek, illetve még intenzívebben részt vehetnek a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. És itt van a CEPOL-nak is eh, fontos szerepe, a eh, rendőrakadémiának szintén kiemelt szerepe van a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Stratégiai célokat konkrétabban kell megfogalmazni, és ezzel azt akarjuk biztosítani, hogy az éves cselekvési tervekben felsorolt akciók, fellépések elég operatívak legyenek. Alapvetően ez a kozi eh, létezésének a lét jogosultsága, hiszen a Kózi tudja ezeket a dolgokat nagyon jól kiértékelni. Néha azt érezzük, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a finanszírozás területén és néhány más területen, ez az operatív akciótervek megvalósítása szempontjából kiemelkedően fontos. Most, amikor egy új szakpolitikai ciklus veszi kezdetét, a kózinak meg kell határozni a prioritásokat, különböző inputok alapján a következő áprilisi ülésünknek ez lesz a fő feladata, és azután a júniusi tanács, a bel- tanács eh, számára elkészítjük a tanácsi következtetéseket. Így nagyon aktuális és nagyon jó, hogy pont ma eh, tartatom meg ezt a beszámolót önöknek. Ugye még ott tartunk, hogy várjuk a szoktára a tagállami reagálásokat, még mielőtt a kozi a saját agendáját kidolgozná. A e, szoktáról ugye már eleget hallottunk. Meghatározzuk, hogy kik a legfontosabb szereplők, illetve a prioritások a szereplőket, azt szerint határozzuk meg, hogy kik tudják legjobban előmozítani a célok elérését. Mindegyik prioritás mellé rendelünk egy cselekvési tervet. A kozi szerepe ezt követően az a monitorozás, a nyomonkövetés és jelentést kell készíteni az operatív cselekvési tervekről. Még néhány terület tartozik a kozi tevékenységi köré, ez például az EU kábítószeres paktumával kapcsolatban több projektcsoportot hozott létre a kozi kokainnal, heroinnal és a bűncselekményekből származó jövedelemmel foglalkozunk, csak hogy néhány példát mondjak. A kokain és a heroin kapcsán nagyon releváns cselekvési tervek készültek 29 intézkedést eh, lépünk életben a külső határok erősítése és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Itt a kozi ezek közül 5 intézkedéssel foglalkozott kiemelten eh, az illegális migráció fejezet alatt még további programok várhatók. Emellett eh, a migrációs nyomással kapcsolatos cselekvési tervvel is kapcsolatban is van feladatunk. Nyugat-Afrika, nos itt a tanács különböző formációi foglalkoznak a nyugat-afrikai helyzettel, és ajánlásokat dolgoztak ki azokról az intézkedésekről, amelyekkel talán leghatékonyabban fel lehet lépni az bűnözéssel szemben. A CEPOL számára is, és az Európa számára meghatározunk a jövőbeni követelményeket. A koordináció területén a kozinak az a szerepe, hogy bátorítsa, erősítse a különböző BIU szervek közötti együttműködést. Évente találkoznak az ügynökségek vezetői, és meghatározzák, hogy nekik mit kell tenni annak érdekében, hogy különböző bűnöző jelenségekre megfelelő választ tudjanak adni. Külső biztonsági szempontokat már említettem, rendszeresen vannak találkozók a Politikai és Biztonsági Bizottság és a kózik között. Zajlik tehát az együttműködés, a koordináció az EU biztonságának a külső szempontjaival kapcsolatban is. Az észak-afrikai, mali, argériai helyzetre gondolunk, ami az év elején alakult ki. A Kózi és a e, Politikai és Biztonsági Bizottság e, februárban tartott e, ezek ügyében egy együttes ülést. Meg kell még említenem a bizottság jelentését, a biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló közleményt. Ezt az áprilisi kózi ülésen fogjuk bemutatni kiértékeljük majd az előző szakpolitikai ciklust, és ennek alapján alakítjuk ki majd a következőt. Még néhány más jelentésben is eh, részt vett a kozi, a, például a emberkereskedelem, kábítószer csempészet elleni küzdelem, csak néhányat említsek. Az első teljes szakpolitikai ciklusból nagyon sokat tanultunk, ez egy rövidebb időszakra vonatkozott. Kialakítottuk ennek alapján a jelenlegi szokta metodológiáját, és most már ennek az implementálása, az értékelése zajlik, és ezt követően ebből fog majd kialakulni egy következő új szakpolitikai ciklus. Remélem, hogy sikerült röviden bemutatnom a képviselő, tisztelt képviselőknek a kózi munkáját. Szeretném még kihangsúlyozni, hogy az elnökség nagy figyelmet tulajdonít az Európai Parlamenttel folytatott együttműködésnek több területen is, és örömmel kíváncsian várom, hogy önök mit fognak kérdezni tőlünk. We have a speakers list. Köszönöm szépen. Többen is jelentkeztek. Mulder úr, Papa Nikolaus, és biztosan hozzá fognak szólni később. Akkor most először, hölgyem, öné a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát először is szeretnék gratulálni a tanulmányhoz, és ahhoz, ahogyan azt előadta, Azt hiszem, hogy nem kell azért feketén látni a világot, de mégiscsak eléggé elborzasztó a kép, ami a tanulmányból elénk tárul. A Krim szakbizottságban is többször találkoztunk önnel, önnel és az ön munkatársaival, de amikor a Krim szakbizottság meghallgatásain találkoztunk, hát azért ahhoz képest is elég kemény az, ami most az Európai Unióban történik. Nem csak az, ami kívülről érkezik hozzánk, hanem főleg az, ami bent, az unión belül történik. Ez azért eléggé, mondjuk úgy, hogy le ö, lombozza az embert. Ami a fekete piacot illeti, erről szinte minden nap beszélünk, de mégiscsak nagyon kemény és fájdalmas azt hallani, hogy a pedofília például hogyan is áll. Ön világosan kimondja, hogy ez egyre nehezebb, nagyobb problémát fog jelenteni. Ez számunkra, jogalkotók számára, és a rendőri erők számára, vagy a szociális szolgáltatások számára is mégiscsak beismerése annak, hogy nem jól végeztük a munkánkat, és hát borzasztó ez a gyerekekre is nézve, és azokra a beteg emberekre nézve, akik ezt elkövetik. Ez azt hiszem, hogy nagyon riasztó, amit hallhattunk. Ugyanígy gondolom az emberkereskedelmről elhangzottakat, ez is nagyon riasztó, Ön most nem beszélt részletesen a környezetvédelmi bűnözésről, de a Krim szakbizottságban önöktől valaki egyszer eljött hozzánk, és bemutatta adott mindenféle képeket, különböző növényvédelmi szerekről, ezek mind hamisított termékek voltak, és hát borzasztó képek láttak napvilágot és ráadásul hatalmas sebességgel terjed ez a piac, a piac pedig állandóan alkalmazkodik, és hamarabb alkalmazkodik az újdonságokhoz, mint ahogyan akár a jogalkotók, akár a rendőri erők tudnak lépni. Mit lehet akkor tenni? Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tud-e nekem választ adni. Ami pedig a fegyverkereskedelmet illeti, kalasnyikovok, amelyek a Balkánról érkeznek, például Márszejbe, hozzánk Franciaországba, és hát ugye a mafiózók ezekkel elkövetnek büntényeket. Most ezekkel kapcsolatban vannak-e adatok? Ön arról is beszél, hogy legális fegyverkereskedelem is folyik. De azért ez sem teljesen legális. Nos, hát ezzel kapcsolatban vannak-e adatok, milyen fajta fegyverekről van szó? Vadászfegyverekről, vagy esetleg rendőri fegyverekről? amelyeket mondjuk kiselejteznek, és aztán utána valahogy ezek mégis bekerülnek a fekete kereskedelembe. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudna-e további részletekkel szolgálni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következő. Albrecht Pitte. Köszönöm szépen, és köszönöm Rainwright és Power uraknak is, hogy ezeket az érdekes gondolatokat megosztották velünk. Nagyon jó, hogy önök itt vannak, különböző kérdéseim vannak, főként az adatokra vonatkozólag, ugyanis számomra nagyon hasznos lenne, hogyha munkánkat rá tudnánk összpontosítani és erre a kérdéskörre, is ehhez arra van szükség, hogy pontos adatokat kapjunk arról, hogy honnan érkeznek a csalás hol valósul meg, és honnan érkeznek a különböző pénzmozgások, pénzmosás és így tovább. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon jó lenne, hogyha itt a Libében és a Krim szakbizottságban is minél pontosabb adatokat kaphatnánk. Aztán van egy másik kérdés, ami inkább a jelenhez kapcsolódik. Különböző szektorokról beszélünk. Ezeket hogyan definiálják? az önök kategóriái hol húzódnak meg, hiszen megint csak nagyon sokat vitázunk mi itten arról, hogy a kiberbűnözés mit jelent, mi a definíciója. El kell érkeznünk majd egy szép napon egy olyan ponthoz, amikor tényleg konkrétan le kell fektetnünk, hogy mi mit jelent, és jó lenne, hogyha ehhez önök segítséget nyújtanának, mert esetleg az önök által nyújtott definíciók segítségével el tudnánk indulni, és természetesen ehhez hozzá tartozik a büntetőjog harmonizációja, amely rendkívül fontos, és ezt egyébként definíciók nélkül nem lehet megtenni. És természetesen a bűnüldözéssel kapcsolatosan is le kell vonni a következtetéseket. Jan Mulger következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt Wainwright úr beszámolója, és ráadásul a jövőre nagyon sötét képet festett. És nagy kérdés, hogy van-e még remény a helyzet javítása tekintetében. Valamit mindenképpen tennünk kell. És a kérdésem, hogy az Európol jelen pillanatban rendelkezik-e megfelelő jogszabályalkotási hatáskörrel, illetve megfelelő felhatalmazást kap-e a jogszabályoktól a helyzet megoldása érdekében, illetve a parlament tehet-e valamit a jogszabályok formálása, alakítása érdekében. És aztán nagyon sokszor hivatkozott az internetes bűnözésre, hogy egyre inkább felhasználják az internetet a bűnözők bűncselekményekre. Internet felhasználóként nagy kérdés számomra is, hogy mit lehet tenni. Tudatában vagyunk a fejleményeknek eh, az Európai Unión belül és azon kívül. Mi az, amit lehet tenni, és mi jelenthet eh, kielégítő megoldást. Köszönöm szépen, és még mielőtt visszaadnám a szót két vendégünknek, Én is feltennék egy kérdést a szervezet bűnözéssel kapcsolatosan. Finn bűnözési szakértők beszéltek arról, hogy nagyon újfajta elkövetési mintázatokat eh, tárnak fel egyre inkább, és eh, önök szerint eh, milyen irányt vesz ez a folyamat? Köszönöm szépen a kérdéseket én Nem akartam elvenni a jókedvüket a mai napon, nem ez volt a szándékom ezekkel a velőtrázó adatokkal, de hát ez a mai feladatom, és az is a feladatom, hogy a jelentéseink objektívek legyenek, és a tagállamoktól gyűjtött adatokon alapuljanak, és erre az eredményre vezetett eh, a felmérésünk, egy nagyon objektív munkamódszerrel dolgoztunk. Válaszolva a kérdésekre először is Matyő asszonynak, úgy gondolom, mivel említette az internetes eh, szexuális visszaélések kérdését, nyilván vannak korlátozottságaink az internetes bűnözéssel való fellépé, szemben való fellépés kapcsán, és itt az elkövetők az internet legfontosabb tulajdonságait használják ki, az anonimitás elvét, ami miatt a rendőrség számára nyilván nagyon nehéz feltárni ezeket a bűncselekményeket és megtalálni az elkövetőket, és ráadásul technológiailag nagyon sok biztonsági eszközt lehet felhasználni az személyazonosság elfedezésére az úgynevezett sötét hálózat kezd kialakulni az interneten, amit a felhasználó 99%-a nem is láthat, titkosítás különböző szintjei alatt működik ez a hálózat, és ez különböző tartalmak cseréjére alkalmas például. Azután az adattárolás lehetőségei egyre bővülnek, gyakorlatilag már nem ismernek határt. Korábban például a pedofília probléma körében, amikor a rendőrség valamilyen helyszínt átkutatott, videókat, fényképeket foglaltak le, és most olyan gyanúsítottakkal van dolgunk, akik több megabájt pornográf tartalmat töltöttek le, ezeket cseréljék, cserélik egyre nagyobb csoportok egymás között, és óriási nemzetközi hálózatokat alakítanak ki. Nem arról van szó, hogy egy országban működnek ezek a pedofil elkövetők. Aztán joghatósági kérések is felmerülnek, hogy például az internetes csalások esetében ki az illetékes tulajdonképpen. A bűnöldözési módszerek sokszor hatástalanok ilyen esetekben, nem olyan könnyű az elkövetőket megtalálni. Hagyományos szállítás esetén nyilván ott van a, a határőr, aki el tud fogni egy szállítmányt, de ugyanezt interneten nem lehet megtenni. Ugyanebben a témakörben Albrecht úr tett fel egy kérdést a probléma súlyosságával kapcsolatosan, vagy kiterjedésével kapcsolatosan. Ez nagyon jó kérdés, én sajnos nem tudok kielégítő választ adni erre. Nincsen elég adatunk sem a bűn üldözésben, sem pedig a tudományos világban ahhoz, hogy objektív képet kapjunk. Ami a fizetési kártyákat illeti, másfél milliárd eurós a veszteség évente, a termék hamisítás 1,2 milliárdnyi veszteséget okoz évente, az áfa csalás kb. 100 eh, milliárd eurós kárt okoz a bizottság adatai szerint. Ez eh, valamiféle rálátást ad eh, az a károk mértékét illetően. Tehát vannak bizonyos adataink az internetes műk bűnözés esetében például nincsenek jó adataink. Az iparáktól kaptunk adatokat, de óvatosan bánunk, és kétségeink vannak ezeknek a megbízhatóságát illetően. Azt tudjuk tehát, hogy a probléma jelentős, és valószínűleg növekvő mértékű. Ami a fogalom meghatározásokat illeti, egyetértek Albrecht úrral, hogy talán a módszertant is pontosítani kellene, vagy finomítani. Elsősorban a tagállami értelmezésekből indulunk ki, már ami a különböző elkövetési formákat illeti, tehát mindenképpen vannak a tagállamok értelmezése között különbségek, és ez bizonyos értelemben csökkentheti ezeknek a megállapításoknak az érvényét, de valószínűleg ezek a különbségek nem túl jelentősek. Gondolom, hogy a, a kokain csempészetet mindenki nagyjából hasonlóan értelmezi. Persze vannak olyan területek, ahol nagyobbak a különbségek. Itt is előre lépésre van szükség, és Mulder úr arról kérdezett, hogy az internet bűnözés területén milyen intézkedések elképzelhetők. Természetét tekintve ez egy globális probléma, tehát az Európai Unió eszközei korlátozottak. De azért legalább azt tegyük meg, amit ebben a körben megtehetünk az Európai Unión belül, és valamiféle egyensúlyt próbáljon kialakítani az internet szabadsága érdekében. Ezt nyilván szeretnénk megtartani én is, mint rendőrtiszt, de nem akarjuk teljesen kontrollálatlanul hagyni ezt a területet, hogy egyre nagyobb kárt okozhassanak az elkövetők a kormányoknak, a vállalkozásoknak és az állampolgárok számára ezért fontos, hogy bizonyos feltételekkel adott időben adott információhoz hozzáférjenek a rendőri szervek, és a bűnözési közösség érdekét is talán nagyobb súlyjal kellene figyelembe venni az új jogszabályok kialakítása során, például az adatvédelmi adattárolási szabályok vonatkozásában, az erre vonatkozó irényelv kapcsán, vagy az internet technológia szabályozása kapcsán moderul. feltette a kérdést, hogy az Europolnak van-e megfelelő hatásköre vagy erőforrásai. A hatáskörök elsősorban a nemzeti hatóságoknál vannak, ez jól is van így. Nem kell, hogy független hatáskörrel rehuázzuk fel az Europolt. Azt kell biztosítani, hogy integrált módon lépjenek fel a tagállamok a problémával szemben. Nem hatásköri problémáról van szó, erőforrás problémák már igenis vannak. Sokat beszélünk mostanában az internettel kapcsolatos problémákról. Ezért kihasználom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy közben a költségvetési hatóság egy új feladatot adott számunkra, de nem kaptunk hozzá költségvetést, úgyhogy azt hiszem ezzel meg is válaszoltam a kérdését az erőforrások korlátozottságára vonatkozólag. Azután az új elkövetési mintázatokról is szó volt. Elsősorban az interneten találkozunk ilyenekkel, erről már beszéltem. A környezetvédelmi bűncselekmények például a hulladékcsempészés egyre nagyobb bagályt jelent, csalás elsősorban a gáz és elektromosság, tehát az, ele- az energia területre terjed át az áfacsalás elkövetési formái, azután szó volt a fegyvercsempészetről, sajnos nincsen túl sok adatom most legalábbis itt kéznél, később, hogyha lehetséges, akkor tájékoztatnám ezekről az adatokról is. Köszönöm. Continue. Pavel úr, két megjegyzést szeretnék tenni. Az Europol igazgatója több prioritást nevezett meg, csalás, kiberbűnözés, pénzmosás, stb. És a biztonsága növekedésért elvet is említette. Nos, az ír elnökségnek pontosan ez a fő programja és mottója biztonságos, stabil gazdasági kör, környezet elősegíti a gazdasági tevékenységet, a beruházásokba vetett bizalmat erősíti, és így a gazdaság, a legális gazdaság ellen tud állni az illegális gazdaságból er-, eredő kísérleteknek. Nő a bizalom, Dublinban januárban volt egy informális miniszteri ülés, igazságügyi miniszterek pontosan erről a témáról beszéltek. Az volt a szándék, hogy a tagállamok igazságügyi miniszterei megismerkedjenek az egész folyamattal, és lássák azt, hogy a jelen körülmények között biztosítani kell azt, hogy a törvényes gazdaság működhessen minél eh, hatékonyabban, és meg kell akadályozni a fekete gazdaságot, illetve a bűnözői törekvéseket. Az Europol nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik, eh, páratlan tapasztalattal rendelkezik a különböző bűncselekmény típusokkal kapcsolatban. A Kozinál a szokta alapján mi prioritásokat határozunk meg a cselekvések, a fellépések számára, ahogyan ezt a tanácsi konklúziók is rögzítették. Tehát ezeken a területeken szeretnénk fellépni az ilyen bűncselekményekkel szemben, és a bűnöldözők feladata, az elkövetők üldözése, hatékony, eredményes és maximális haszonnal járó munkát szeretnénk végezni. Köszönöm. Talán a bizottság is kíván szólni. si asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget hogy szólhatok. A bizottság határozottan üdvözli a sűrűs és szervezett bűnözés fenyegetettség elemzést, a szoktát. Ahogyan elhangzott, ez most megnyitja a teljes új szakpolitikai ciklust a következő négy éves időszakra szeretnénk elismeréssel adózni, hiszen nagyon nagy munkát végeztek ennek a dokumentumnak az elkészítésébe az Európol munkatársai. A szakpolitikai ciklus folyamatának kontextusában szeretném megemlíteni, hogy a bizottság részt vesz az egyik szakaszban, amely most fog indulni. Pál úr is említette azt, hogy az elnökséggel közösen készítjük el azt a dokumentumot, amelynek az a célja, hogy egyfajta iránymutatást adjon a BIL tanács számára, és segítse azt, hogy meg tudják határozni a következő ciklus fő prioritásait. Fontos a bizottság számára annak biztosítása is, hogy legyenek szinergiahatások eh, a ezen szakpolitikai ciklusok és az EU különböző kezdeményezései között. Szeretnék itt eh, röviden megemlíteni valamit, ez pedig a lőfegyverekkel kapcsolatos fenyegetettség. A szokta alapján azt tudjuk, hogy a lőfegyverek jelentik a közös nevezőt a legtöbb súlyos és szervezett bűnözés esetében. A közelmúltban a határokon keresztül csempészett eh, lőfegyverekkel kapcsolatos esetek nagyon nagy veszélyt jelentenek. Közelmúltban Norvégiában, Franciaországban, Belgiumban került sor olyan lövöldözésekre, amelyek eh, nagyon súlyos következményekkel járnak, eh, megrendítik a biztonságot, és nagyon nagy közfigyelmet élveznek. Ellentétben a termékhamisítással és a kábítószer kereskedelemmel amely azért korlátozott. Lőfegyvereket bárhol, bármikor lehet használni, akár még 1944 előtt gyártott lőfegyverek is használatban vannak. Ezt a tagállamok felismerték, és a belga elnökség alatt 2010. decemberében tanácsi következtetések világították rá arra, hogy a nehéz lőfegyverek, illetve a légi forgalomban csempészett fegyverekkel szemben fellépésre van szükség. A szokta azonban nem vette föl az ajánlásai közé a lőfegyvereket. Mi pedig szeretnénk, hogyha ez a jövőben megtörténne, és bekerülne a prioritást élvező bűncselekmények közé. A mai vita tulajdonképpen egy politikai vita is a szakpolitikai ciklusról. Örömmel hallott hallgattuk eh, a szakbizottság tagjainak a véleményét. Köszönöm szépen! Le is zárhatjuk ezt a napirendi pontunkat. Következhet a következő napirendi pontunk. a 2009 per 935 per IB határozat mellékletének az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzőkönyvének tekintetében történő módosítása. Omahoni úr fog előadást tartani, aki az Europoltól érkezett hozzánk. Itt van már a jobb oldalamon. Kérem, Omahoni úr, önni a szó. Köszönöm szépen. A Europol igazgatóságától érkeztem, és nagyon örülök annak, hogy itt a Libe szakbizottságban szólhatok önökhöz itt az Európai Parlamentben. azzal a listával kapcsolatban, amely azokra a szervezetekre vonatkozik, amelyekkel az Európol megállapodást szeretne kötni. Szeretnék először a háttérről egy kicsit beszélni. Írországból érkeztem, az elmúlt 36 évben rendőrként dolgoztam. Nagyon sok tapasztalatom gyűlt össze a helyi rendőri munkától kezdve a szervezet bűnözésig, három éven keresztül a bűnügyi csoportnál dolgoztam, és most pedig az Európola és az Interpola való kapcsolattartásért is többek között felelős vagyok. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon ezt a javaslatot önök elé terjeszthetem, kollégám majd a tartalmi kérdésekről behatóbb tájékoztatást fog adni. Nagyon sok éven keresztül dolgozott az Europol 18 állammal és 13 nemzetközi szervezettel kötött megállapodást annak érdekében, hogy a súlyos és nemzetközi bűnöző csoportok az Európai Unióra vonatkozó tevékenységét ellensúlyozza. 2012. október 3-án és 4-én Brazília, Grúzia, Mexikó és az Egyesült Arab Emirátusok csatlakoztak ehhez a listához. Az ajánlásunk a tanács felé, amikor megszületett, akkor voltam Írország képviselője. Itt tulajdonképpen az Európol igényeiről van szó, illetve a tagállamok igényeiről a szervezet bűnözés elleni harc során. Annak érdekében, hogy hatékonyabban fel tudjunk lépni a nemzetközi szervezet bűnözés, illetve a terrorizmus ellen, az Európol együttműködése rendkívül fontos, illetve az Európol külkapcsolatai is. Éppen ezért fontos az, hogy a harmadik országok, illetve szervezetek listáját, amelyekkel az Europol megállapodás köt. 2011. december 4-én kérték az Europoltól, hogy mérjék fel a lista módosításának előnyeit és hátrányait. Ezt akkor is alkalmazták, amikor az együttműködési megállapodáshoz való csatlakozást Grúzia bejelentette. 2012. február 4-én az Europol hat országot javasolt a listára, valamint két szervezetet, akkor Brazíliáról, Mexikóról volt szó, az Egyesült Arab Emirátusról, Új-Zéland, Japán és Grúzia, illetve a szervezetek, a szelek, illetve a Világbank. Nos, a prioritásokkal van összefüggésben. Az Europol műveleti ö, munkáját segítendő. Brazília, Grúzia és Mexikó esetében konkrét eseteket kívántunk feltárni annak érdekében, hogy, csatlak, hogy rá tudjuk írni erre a listára ezeket az országokat. Br- Brazília, Grúzia és Mexikó esetében megvizsgáltuk ezeket az eseteket, és azt állapítottuk meg, hogy igen magas prioritás ezekkel az államokkal való együttműködés, valamint röviden ismertetném azt, hogy milyen területeken tudunk együttműködni. Miért gondoljuk, hogy fontos ezeknek az országoknak a felírása a listájára, listára? Grúzia. Nos, hát tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben a grúz szervezet bűnözői csoportok egyre tevékenyebbek az Európai Unióban, és ezek mind olyan csoportok, amelyek nemzetközi bűnszervezeteket képeznek. Éppen ezért a hírszerzési ismeretek, tájékoztatások, valamint a stratégiai jelentések egymással való megosztása igen fontos. Ez abban is segíti az Európolt, hogy a nyomozásokat pontosabban tudja végezni, főként akkor, amikor grúz bűnözői csoportokra vonatkozó információkat kell összegyűjtenünk. Ez ugyanis egy fenyegetés, főként a drogkereskedelem területén. Ugye a Fekete-tenger területe az egy fontos terület a drogkereskedelem szempontjából. Az Európai Unió területén aktív csoportok, a illegális bevándorlás, pénzmosás, drogkereskedelem területén voltak tevékenyek, és ennek hatása van az Európai Unió belső biztonságára, éppen ezért a grúz hatóságok és az Európol közötti együttműködésre van szükség. Ami Brazíliát illeti. Az Európai Unió és Brazília egy közös akciótervet dolgozott ki 2011. októberében, és ebben az együttműködésre szólítunk fel, főként a pénzmosás elleni harc területén, valamint bilaterális információcsere és bevált gyakorlatok cseréje, a, valamint a jogi és rendőrségi együttműködés területén. Azt láthattuk a felmérésekből, hogy az elmúlt években egyre több európai ö, bűnözői csoport megy ö, Brazíliába és fordítva, és egyfajta legális ö, emigrációnak vagyunk ö, tanúi az Európai Unió felé, Brazíliából a dél-amerikaiakra vonatkozó emberkereskedelem, szexuális kihasználás céljából egyre erősödik, Kolumbia és Mexikó irányából, valamint az Európai Unióba a veszélyeztetett állatfajok behozatala is ide tartozó kérdés. Éppen ezért a megerősített együttműködés Brazíliával, a drogkereskedelemben, kiberbűnözés, hamisítás, valamint bankkártya hamisítás területén. Ugye 2000 a, a, a következőkben lesz a futball világkupa, valamint az olimpiai játékok 2016-ban szintén hozzájárulnak azokhoz az okokhoz, ami fontos a Brazíliával való együttműködés. Mexikó. Nos, azt állapítottuk meg, hogy a mexikói hatóságok és az Európol közötti együttműködés igen alacsony szinten áll jelenleg, pedig a mexikói bűnözői csoportok egyik célpontja az Európai Unió. Éppen ezért a következő területeken szeretnénk együttműködni. Drogkereskedelem, erről hallhattunk már, Wainwright úrtól, hiszen hallhattuk azt is, hogy a mexikói drogkartelek egyre erősebben tevékenykednek Európa irányába is. A mexikóiak hagyományosan inkább az Egyesült Államokkal voltak kapcsolatban, és Kolumbia pedig az Európai Unióval, de most a hírszerzésből fakadó információk azt mutatják, hogy a mexikói drogkartelek egyik célpontja most pont az Európai Unió lesz a metamfetaminok termeléséből nagy szeretet tudhatunk be Mexikóinak, a kokain úgy szintén problémát jelent. Valamint mm, az emberkereskedelem, hiszen kelet-európai nők főként Romániából és Bulgáriából kerültek Mexikóba emberkereskedelem áldozataiként. Terrorizmus, Euró- európai terrorista csoportok mexikói tevékenysége, aztán hitelkártya csalások eseteivel is találkozhattunk. Azok az információk, amelyeket az mexikói hatóságoktól kaptunk, arra mutattak rá, hogy a mexikói bűnözői csoportok fenyegetése egyre nagyobb mértékű az Európai Unióra nézve. Úgy tűnik, hogy eléggé komolyak ezek a problémák, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az együttműködési megállapodásra szükség van Mexikóval is. Június 6-ai ülésünkön ezt a három államot ráírtuk a javasolt listára. A bizottság azt is megállapította, hogy a megállapodás egy másik keret alá fog tartozni, és a prioritás jelenleg Grúziára vonatkozik azért is, mert ott van még a, a vízumkérdés. Viszont többen az igazgató tanácsból úgy döntöttek, hogy nem kell fenn, feltartani a megállapodást, és az Európolnak folytatnia kell munkáját, a politikusoknak, vagy a politikai a politikusoknak pedig segítenie kell a munkánkat. Az Egyesült Arab Emirátusokkal történő megállapodásnak is egy előkészítését végeztük. Ezt is beterjesztettük. Méghozzá írásos formában június 25-én és július 6-án az igazgató tanács választ adott. Az Európai Bizottság negatívan vélekedett a listára való felírásáról ennek az országnak, és azt kérték, hogy várjunk ezzel egészen addig, amíg Brazília, Mexikó és Grúzia esetét elbíráljuk. Egyesült Arab Emirátus egyre inkább releváns az szervezett bűnözői csoportok elleni harc szempontjából, Európa szempontjából, a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények szempontjából kell odafigyelni erre az országra, csalás, pénzmosás. 23 olyan vámszabad terület található ebben az országban, amelyekből kiindulva a pénzmosás problémát jelenthet, nem csak a csalás szempontjából, hanem a drogkereskedelem szempontjából is oda kell figyelni erre az országra, és az európai, valamint a dél-amerikai bűnözői csoportok közötti kapcsolattartás az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül folyt. Több mint 6, illetve 6 milliós összegben foglaltunk le és a pénzügyi öm, csalás elleni harc szempontjából rendkívül fontosnak gondoljuk ezzel az országgal való együttműködést. Ennek az Európai Unióra gyakorolt destabilizáló hatása mindenképpen szerepelt ebben a tanulmányban. Október 3-án és 4-én az igazgató tanácsbeli ülésben megállapodtunk abban, hogy a tanácsi listára írjuk fel az Egyesült Arab Emirátusokat is. Október 4-én 2012-ben elődöm a tanácsot informálta azzal, hogy arról, hogy Mexikó, Grúzia, Brazília és az Egyesült Államok, Egyesült Arab Emirátus szerepeljenek a listán. Átadtuk a tanulmányokat is, amelyek ezeket a döntéseket előkészítették, és a igazgató tanács tudatában van annak, hogy a következő évek során változások lesznek, és ezt figyelembe kell venni a megállapodások megkötésénél. Tagállami szinten az a cél, hogy erősítsük a rendvédelmi szervek munkáját, segítsük azt jogalkotási szempontból is. Amikor az Európai Unióba irányuló a bűnözés különböző formáit, illetve változó formáit akarjuk hatékonyan megelőzni, akkor fontos az, hogy minél gyorsabban hozzunk fontos döntéseket, hogy tudjuk az Európol szintjén is támogatni a tagállami rendvédelmi erőket, és ezzel az Európai Unió összes állampolgárának biztonságát garantálni tudjuk és erősíteni tudjuk. Éppen ezért kérjük a szakbizottságot, hogy támogassák ezeket a kéréseinket. Köszönöm szépen. I'd like to say something in this relation. Talán úr szeretne reagálni az elhangzottakra. Igen, köszönöm szépen. A kollégám nagyon részletes beszámolót tartott, és ezért néhány percben szeretném kiegészíteni néhány megállapítását. Az egyik a külső dimenzió nagyon fontos az Európol számára. Beszéltünk már a globalizációról, a szervezet bűnözés összefüggésében ezért. Nagyon fontos, hogy a külpolitikai stratégiánk is nagyon megalapozott legyen. Ezt felismerve az Ekon Bizottság jelentéstevője pontosan erre hívta fel a bel- és igazságügyi ügynökségeket, hogy vonjanak be Európai Unión kívüli partnereket is. Ez a napirenden volt már ez a téma hosszú ideje. A tanács elfogadott egy listát, és ez lehetővé tette, hogy elindítsuk ezt a folyamatot. Ez elsősorban arra vonatkozik, hogy az adatvédelmi normákkal kapcsolatosan egy tanulmányt végezzünk az érintett harmadik ország kapcsán. Az adatvédelmi hatósággal lezártuk a tárgyalásokat, és egy megállás, megállapodás született, amiről a tanács is szavazott 25 ország van az listán, 9 teljes körű a megállapodás a személyes adatok átadására, a többivel stratégiai megállapodást kötöttünk csak, ez alapján személyes adatokat nem lehet megosztani. Több országban még folyamatban vannak a tárgyalások. Ez a lista dinamikus lista, a bűnözés világa évről évre változik, ahogyan ezt a szokta jelentésben is rögzítettük, és ezzel párhuzamosan nekünk is változnunk kell. A listát legutóbb 2009-ben, négy évvel ezelőtt módosították, és azóta sok minden történt a bűn, bűnözésben, ezt a szokta is felismerte, és az igazgatós testület feltárta ezeket az országokat, illetve ezeket határozta meg, mint műveleti célországokat az EU számára, hiszen sokszor beszélünk a mexikói drogkartelekről, illetve hogy eh, az Egyesült Arab Emirátusok mennyire fontos szintérré vált. Nem sokára megkapjuk az Európai Bizottság javaslatát az új Európol rendeletre vonatkozólag. Talán egyszerűbb volna kivárni ezt, ennek a folyamatnak az alakulását, még mielőtt megkezdenénk egy ezzel párhuzamos jogszabályalkotási folyamatot felismerem, hogy akik ezért a folyamatért felelősek, az ő számukra ez nem ideális helyzet, de már négy évet vártunk a lista frissítéséig, nagy kérdés, hogy hány évet kell még várnunk, amíg az Európol rendelet hatályba nem lép. Érdemes elgondolkodni az Európol lehetőségein, hogy a jelen világban a szervezett bűnözés jelenlegi helyzetével összevetve hogyan tudja elvégezni a munkáját az Európol. És ezzel a javaslattal eh, nem arra amellett döntöttünk, hogy a négy országgal megállapodást fogunk kötni, már a tárgyalások megkezdése is nagyon nagy lépés az adatvédelemmel kapcsolatosan, és nincsen itt automatizmus, vagyis ha a tanács listájára kerül valaki, még nem biztos, hogy bármikor a jövőben operatív megállapodást kötünk velük, ez csak egy lehetőséget nyit meg, az Európolnak erre van szüksége, hogy a hatékonyságát fenntarthassa, és támogathassa a tagállamokat a szervezett bűnözés elleni harcban. Köszönöm. Thank you. I have now three persons on the list. Köszönöm, hárman szerettek volna szólni, és aztán Matyő asszony, majd Jimenez kolléga. Mikrofon nélkül. Köszönöm, elnök úr. Oma Omahony és Windrajt úrnak szeretném megköszönni, amit elmondtak, nagyon részletes volt az előadásuk. Ez a kérdés abból eredeztethető, hogy az Európolnak és néhány tagállamnak milyen operatív szerepe lehet. Tehát van itt több operatív dolog, és mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha rendelkeznénk ezzel az információval, amit hallottunk önöktől, főleg Omahóni úton, nagyon jó lenne ez papíron is meg lenne. Ez nagyon hasznos lehetne a szakbizottság tagjai, a képviselők számára, hogy tovább vitatkozhassunk ezekről a kérdésekről szerintem már messzebb jutottunk volna. A kérdések kérdése az, hogy milyen operatív indokai vannak annak, hogy a, bővítik azt a listát, a harmadik országnak azt a listát, akikkel az Európol megállapodások kötni. Nem kívánok erre részleteiben kitérni, de úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy olyan megállapodásokat kötnek, amelyek operatívak, azaz működnek, ami azt jelenti, hogy személyes adatok cseréjére is lehetőséget nyújtanak. Egy másik kérdés az időzítés. Van, létezik egy másik lista is harmadik országokról, akikkel tárgyalások folynak, de még nem zárultak le. Azt hiszem, ezek fontos országok. Kína, India, Marokkó és Izrael tartoznak ide. Az Európol mennyi kapacitással rendelkezik, hogy tudja folytatni a tárgyalásokat ezekkel az országokkal, párhuzamosan a másik négy országgal? Hogyan működik ez a gyakorlatban? Vagy úgy néz ki a helyzet, hogy az ön által említett, vagy az előbb említett országokkal, Kína, India, Marokkó, Izrael folytatnak a tárgyalásokat, vagy nagyon kis intenzitással folytatják, vagy teljesen leállítják? Az Európol, tehát mit tesz konkrétan ezekkel a tárgyalásokkal? Gor, Grúzia, az Egyesült Arab Emirátus, Brazília és Mexikó négy, négyesével kapcsolatban proaktív és megelőző választ kell adni azokra a kérdésekre, amelyeket ugye felteszünk, hogy mi is a helyzet a tárgyalásokkal. Most azt várjuk, hogy megszülessen majd egy új rendelet az Európolról. Köszönöm szépen, Mathieu asszony. Oui, merci. Köszönöm szépen. Alapvetően támogatjuk ezt a partnerségi megállapodást, hiszen itt fontos partnerországokról van szó, de itt igazából a, inkább a timinggal van problémám. Azt szerettem volna tudni, hogy hogyan is néz ki részleteiben mindez, és főként az adatvédelem, a személyes adatok védelme szempontjából. De ezt a kérdést már elődöm is feltette. Then we have uh, Madame Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen eh, az Európa képviselőjének is, hogy eh, a körünkbe eljött. Szerettem volna feltenni egy kérdést, egy konkrét kérdést Mexikóról. A delegációm eh, találkozott a belügyi államtitkárral látogatásunk során mindig érdemkes számunkra a szervezetbűnözés, és májusban is lesz egy látogatásunk, és a kábító szerkereskedelemmel mindig foglalkozunk, és számítunk az Europol együttműködésére. Ön szerint hogyan tudnak a parlamenti képviselők hozzájárulni ez az erőfeszítéshez, például a Vegyes Bizottságban, a Mexikó-Európa Vegyes Bizottságban, itt a parlamentben, és hogy elképzeltek-e az Európol és Mexikó között egy megállapodást, és hogy Mexikó készen áll-e az együttműködésre, és érdekes-e számukra egy ilyen megállapodás megkötése. Azután volt szó arról is, hogy nem csak egyéni, hanem szervezett kábítószerkereskedelem is folyik, illetve terrorista csoportokat tártak fel Mexikóban. Ezzel mire utalt? Köszönöm szépen. Még mielőtt megadom Mehoni úrnak, majd Wainwright úrnak a szót, szeretnék én magam is feltenni egy rövid kérdés Grúziáról. Úgy gondolom, hogy a szervezett bűnözői csoportok Oroszországban általában nemzeti szinten szerveződnek, tehát ha Grúziában foglalkoznak a szervezet bűnözéssel, akkor gondolom az orosz dimenzió is felmerül, például a Szocsi olimpia összefüggésében, ezért érdekelne, hogy hogyan vélekednek erről a kérdéskörről. Köszönöm szépen, elnök úr! Gondolom, hogy a feltett kérdések kapcsán sokan meg, örülnének, ha megkaphatnák az előadásomat, és erről gondoskodni is fogok. A vezetői testület tagjaként, illetve a tagállamok képviseletében nagyon lényeges dolog számunkra, hogy meghatározzuk, és azután támogassuk az Európolt a feladatai ellátásában. Beszélek most a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokban együttműködésről. Ez hatással van az Európai Unióra, a bűnüldözési munkára, illetve az Európai Unió állampolgárainak helyzetére. Ezek az egyeztetések, amelyek már 2011-ben megkezdődtek, 2011 második felében, és aztán 2012. októberében hoztuk meg a döntést. Először ez operatív alapon zajlott ez a munka, és a bűnöldözési tapasztalat, ami felhalmozódott úgymond a, a vezetői testületben, ennek köszönhetően tudunk fellépni a szervezett bűnözéssel szemben, és nyilván ennek kapcsán újabb kihívások merülnek fel. Ezért nagyon lényeges, hogy továbbra is tudjunk dolgozni ezeken a megállapodásokon rendszeresen, hiszen ezeket nem lehet egyik napról a másikra létrehozni. Nagyon hosszú tárgyalási folyamat készíti őket elő mindkét oldalról, különböző ellenőrzések, és az Európai Unió fontos értékeit eh, szeretnénk érvényesíteni ezekben az országokban, különösen az adatvédelem területén. Tehát az e területen hozott döntések alapja az volt, hogy végső soron az új rendeletben ezeket az, érvényes, ezeket az elveket szeretnénk érvényesíteni, és hogyha az új rendelet megszületik, akkor az alapján kell majd végső soron az a megállapodásokat aláírni, ha egyáltalán aláírjuk őket. Úgy gondolom, hogy ennyiben válaszoltam a feltett kérdésekre. Grúziával kapcsolatosan szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan zajlik majd ez az együttműködés, különösen a szervezet működéssel kapcsolatos együttműködés kapcsán, hiszen ez hatással van az Európai Unió életére is. Ezt napról napra tapasztaljuk a tagállamokban. Köszönöm. Thank you, and then we go to Mr. Wainwright. Parancsoljon. Klassz úr és mások kérdésére szeretnék válaszolni, hogy mi a helyzet eh, a kicsit takarék lángon folyó tárgyalásokkal. Eh, hozzá vagyunk szokva, hogy párhuzamosan több országgal is eh, tárgyalunk, a Malival kapcsolatban itt négy évig tartott. Nem tudjuk megvárni, amíg az egyik tárgyalás lezárul, és csak utána kezdjük meg a következőt, hanem sikerül különböző szakaszokban tartani a tárgyalásokat. Jelenleg elég jók az eredményeink. Közelmúltban zártuk le a tárgyalásokat Albániával, Montenegroval, Liechtensteinnel. Emögött az a kívánság húzódik meg, hogy a nyugat-balkáni országokat tekintsük prioritásnak az ilyen együttműködési megállapodásoknál. Oroszország közel áll ahhoz, hogy lezárjuk a tárgyalásokat, erre még idén sor fog kerülni. Izrael, hát egy kicsit hosszabb az út még, de jelentős részét már lezártuk Szerbia esetében, és még vannak más országok is a listán, Kína, India, akik nem is indultak el a tárgyalások. Emögött azt húzódik meg, hogy a másik fél részéről politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy elinduljon ez a folyamat. Általában ez meg szokott lenni, de konkrétan ezen országokkal még folyik erről a vita. úr Mexikóra, Brazíliára, kérdezett rá, ott megvan az akarat, nagyon erős is, ennek hangot is adnak, magas politikai szinten, a nagykövetek szintjén, például Brüsszelben, azután mind a két ország esetében a rend, rendőri legfelső vezetők jelezték a szándékot, tehát nem tudjuk megkérdőjelezni, vagy nem lehet megkérdőjelezni a, a komoly elkötelezettséget. A szervezett bűnözés ezeken a kontinenseken nagyon is jelen van, különösen a kábítószer tekintetében. Nagy asszony a folyamatra kérdezett rá, ugyan korábban mondtam, ez egy hosszú folyamat. Minden megállapodás, ami lehetővé tenné a személyes adatok cseréjét, megköveteli azt, hogy az adatvédelmi garanciákról készítsünk egy tanulmányt, elemezzük az adatvédelmi jogszabályokat, hogy azt, hogy ezeket hogyan alkalmazzák a bűnüldöző szervek, készül egy jelentés a közös felügyeleti szervünk részéről, és ők készítenek egy másik jelentést a management board számára, innen pedig a, ez átkerül a tanácshoz, és csak ha mindenki elégedett, akkor tudjuk megkötni a megállapodást. Gyakran ez egy hosszú út, és sokszor vannak problémák, a másik fél adatvédelmi sztenderdjeivel kapcsolatban, amikor évekbe telik, még ezeket leküzdjük, nem automatikus és nem könnyű ez az adatvédelmi e, kérdés, a sztenderdek kérdése, és e, ezeket meg kell oldani ahhoz, hogy megkössük a megállapodást. Bizakodó vagyok a jelenleg alkalmazott eljárásban, és abban is, hogy e, meg lesznek az erőforrások ahhoz, hogy szokásos módon tudjuk folytatni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, és ezzel, de még parancsoljon Klász úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném még egyszer az Europol Management Boardja képviselőjének megköszönni az előadást és a választ. Talán érdekes lehet, hogyha meghallgatnánk, hogy mit gondol a bizottság és a tanács erről. Talán csak röviden. Okay. Is the commission... Rendben van. Készen áll erre a bizottság képviselője, Amici asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság kifejtette a véleményét, amikor, eh, ahogyan ezt McMahony úr is említette, több ülésen, a menedzsment volt több eh, ülésén elmondtuk a véleményünket, különösen az Egyesült Arab Emirátusokkal kötendő megállapodásról a potenciális új Europol partnerek listájának egyik tagja az Emirátusok. A bizottság véleményét jól szemlélteti az a levél, amit Malmström asszony intézett azon ügynökségek vezetőihez, akik a belési igazságügy területén működnek. Tavaly júniusi levelében Malmström biztos asszony óvatosságra intett harmadik országokkal megkötendő együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban. Tekintettel a különleges költségvetési helyzetre, az erőforrások szűkösségére, amely mindenkit érint, így az ügynökségeket is, ezért amikor prioritásaikat meghatározzák, erre is gondolniuk kell. Másrészt harmadik országokkal való együttműködés kapcsán gondolni kell arra, hogy ez az EU érdeke legyen, és meg legyen a koherencia az EU külpolitikájával, valamint a, a belügyi prioritásokkal. A levél kitér a szomszédsági politika alá tartozó országokra és az EU stratégiai partnereire. Az Egyesült Arab Emirátusok nem tartozik egyik eh, kategóriába, se egyik csoportba sem. Általánosságban, ahogyan ezt már többen elmondták, szeretnénk eh, kiemelni azt, hogy az Európa Europol, az új Európa rendeletet nem sokára remélhetőleg el fogják fogadni. A jelenlegi rendszer a jelenleg érvényes tanácsi határozaton alapul, de ez fokozatosan ki fog futni, és az Európol saját maga köthet majd meg harmadik országokkal megállapodást a belső biztonság területén az új rendszerben. Köszönöm szépen! Reméljük, hogy megkaphatjuk ezeket a kópiákat, ugyanis az én véleményem szerint ez egy elég buta megközelítés volt, de most azt láthatjuk, hogy túl kevés a pénz, és oda kell figyelni a kiadásokra. De talán ön ezt jobban meg tudja világítani, ezt a helyzetet. Önni a szó, tessék! Köszönöm szépen. John Garian vagyok, az elnökség részéről. Ahogyan azt az igazgató tanácstól hallhattuk, az Európol igazgatója rámutatott arra, hogy milyen operatív okok húzódnak meg emögött. A javaslatot mi támogatjuk, és azt várjuk, hogy az Európai Parlament a konzultációs eljárás során mit válaszol, és aztán a tanács elé kerül a döntés. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 15-ös napirendi pont, az egyéb kérdések, úgy tűnik nincsenek ilyenek. Következő ülésünk április 8-án lesz, délután háromkor. Köszönöm szépen!